Köszönöm, hogy ilyen szívesen köszöntik eh, mai vendégünket, a Portugál Köztársaság elnökét. Azt kell mondjam, elnök úr, hogy nem csak szívesen köszöntöm itt az Európai Parlamentben, hanem köszöntöm méghozzá különleges módon, ahogyan az lenni szokott, hölgyeim és uraim, a Rebelo de Souza elnök úr megválasztását és hivatalba iktatását követően telefonon gratuláltam neki, és a következőt mondta ez alkalomból. Szeretném, hogy az első állami, államfőként tett látogatásom Portugálián kívül az Európai Parlamentbe vezessen. Das ist nicht nur ez nem csak egy szimbolikus gesztus egy államfő részéről, hölgyeim és uraim. A párbeszédünk során intenzíven megvitattuk az Európai Unió helyzetét, illetve hazájának, Portugáliának helyzetét az unión belül. Szeretném idézni, amit ön akkor mondott. Az itt tett látogatásom kifejezi azt, hogy mennyire erős az európai meggyőződésem, és szeretném, hogy az Európai Parlament is tudja, Portugáliának, Portugáliának elnöke fő feladataként teszi, fő feladatává teszi a nemzetközi együttműködés során az Európai Parlament együttműködést. Ezért hálásak vagyunk önnek, elnök úr, parancsoljon öné a szó. Tisztelt elnök úr! Hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, ezt a megsziszteltetést, hogy meghívtak a Demokrácia házába. Egy hónappal azután, hogy a portugál köztársaság elnöke funkcióját felvettem. Köszönöm önnek, elnök úr, hogy az európai lakosság, az európai népek legitim képviselőit köszönhetem itt ma. Ez a demokrácia háza, az Európai Parlament, azért, mert nincs még egy olyan európai intézmény, amely a szabadság, a biztonság, a humanizmus, az állampolgárok részvételének elveire épülne. Ez az, amit itt ebben a parlamentben minden egyes képviselő képvisel és garantál. Az, hogy ma itt lehetek, jelzi, hogy milyen nagy szerepet töltött be az európai integráció a portugál demokrácia megszületésében és megszilárdításában. Ugyanakkor ez jelzi azt is, hogy személyes meggyőződésemről van szó, amely régről származik egy olyan nemzedékhez tartozom, amely számára Európa, valamint az európai integráció egy álom volt, amely elkülöníthetetlen volt a demokráciától, a gyarmatok felszámolásától, a gazdasági fejlődéstől és a társadalmi igazságosságtól. A diktatúrából a demokráciába való átmenet a portugál birodalom végét is jelentette, de azt is, hogy Portugália hozzá tartozik Európához, amely földrajzi, történelmi és kulturális bölcsője is. A múlt század 60-as éveitől kezdve pedig Európa volt a portugál emigráció fő célállomása, valamint fő kereskedelmi partnere. Hittünk Európában magában is, abban, amit képviselt a béke, a szolidaritás, a növekedés, a társadalmi egyenlőség, valamint a kulturális együttélés elveiben, de ezen kívül úgy tekintettünk rá, mint egy ösztönző erőre egy új Portugália létrehozása érdekében. Éppen ezért nosztalgiával emlékezem arra az első egyetemi látogatásra, amelyet az európai közösségekbe tettem, a forradalom, a portugál forradalom legbonyolultabb időszakában, az európai hatás már akkor jelentkezett, amikor 20 néhány évesen 1975 és 1976 között az első parlamentben képviselő voltam. Éppen ezért nagyon örültem, amikor 1977-ben az ország benyújtotta a csatlakozási kérelmét, amelyet hosszú tárgyalások követtek 1985-ig, és örültem a közös valuta kialakításának is, ellenzéki képviselőként támogattam három költségvetést is egy kisebbségi kormány kormányzása alatt, hozzájárulva így ahhoz, hogy Portugália is csatlakozhasson az euróövezethez. És engedjék meg azt, hogy jelezzem, mennyire büszke voltam, amikor egy portugált választottak meg, José Manuel Dura Barrosot az Európai Bizottság élére. És azt kell mondjam, hogy különösen büszke vagyok, amikor a portugál képviselők fellépését tekintem, hangsúlyozom az összes portugál képviselő munkájára, büszke vagyok itt ebben a parlamentben. A régi és erős meggyőződések sohasem változnak. Továbbra is meggyőződésem, hogy az Európai Unió pótolhatatlan Európában és a világban is. És amióta Portugáliában demokrácia van, Portugália továbbra is hű a nemzeti stratégiájának ezen állandó alkotó eleméhez, amelyet az összes elnök és az összes kormány fontosnak tartott. Portugál. Portugália idén ünnepli alkotmányának 40. évfordulóját. Ez a szabadság és a demokrácia alapító okmánya a portugál demokrácia konszolidációja érdekében az európai közösségek kulcsfontosságú szerepet töltöttek be. Már akkor is és továbbra is ugyanilyen fontos az, ahogyan az Európai Unió hozzájárult hazám fejlesztéséhez, és ahhoz, hogy a portugál nép számára az életminőséget javítsa. Portugália sikeresen használta fel az Európából származó strukturális alapokat, modernizálta a gazdaságot, képezte a munkaerejét és az alapvető infrastruktúrákat is létrehozta. De ahhoz, hogy alkalmazkodjunk az európai szabályokhoz, Portugália arra kényszerült, hogy 12 év alatt tegye meg, azon lépéseket, amelyeket nálunk erősebb gazdaságok több mint 40 év alatt tettek meg. És időközben két év alatt felszámolta a gyarmatait, befogadott egy 9 milliós lakosú ország 700 ezer portugál és afrikai állampolgárt a portugál nyelvű országokból, azt láttuk, hogy a katonai hatalom 1982-ig fennmaradt, és kilábaltunk egy részben gyarmati, vidéki, bezárkozott gazdaságból egy európai globalizált gazdaságba, amely nyitott, és fokozatosan végrehajtottuk a privatizációt is, úgyhogy az ország gazdaságában az új iparágak és a szolgáltatások nagyobb súlyt nyertek. Ezen változások ára rövid idő alatt nagyon nagy volt és még a közösségi alapok felhasználása, amely bizonyítja azt, hogy Európa megértette és támogatta Portugáliát, ez sem volt, ez, ez elég volt ahhoz, hogy konszolidáljuk az országot. Bekövetkezett 2008-ban és 2009-ben a világválság és az európai válság, ehhez kapcsolódtak strukturális problémák, amelyeket még meg kellett oldanunk. Három és fél éven keresztül a kiigazítási program érvényesült az országban, ebben részt vett az Európai Bizottság, a Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap. Ez próbára tette a portugálok történelmi képességét arra vonatkozóan, hogy képesek-e szembe szállni a válságokkal és személyes áldozatokat hozni annak érdekében, hogy a belső és külső pénzügyi egyensúly érvényesülhessen. A portugál köztársaság elnökeként büszke vagyok arra, hogy itt lehetek ma ezen parlament előtt, és elmondhatom azt, hogy Európa nem hagyta csermen Portugáliát, és Portugália eleget tett kötelezettségvállalásainak, úgyhogy szanálta a gazdaságot, és így lépett ki a kigazítási program alól. Ma Portugália továbbra is szeretné garantálni a pénzügyi egyensúlyt, a deficit és az államadóság stabilitását, és egyidejűleg szeretnénk kárpótolni olyan társadalmi csoportokat, amelyek a közelmúltban nagyon nagy áldozatokat hoztak. Hiszünk abban, hogy a magánbefektetések és az export mellett a családi fogyasztás is hozzájárulhat a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A jelenlegi út ugyanazon makrogazdasági és pénzügyi célokat kívánja elérni, de részben ez eltér a korábban követett úttól most szintén európai, európai kormány irányítja ezt az utat, amely felvállalta a korábbi nemzetközi kötelezettségeit, támogatja a parlament, amelyben nem csak az egyik fő európai politikai család van képviselve, hanem olyan pártok is, amelyek egy másik fontos európai családhoz tartoznak, és amelyek eddig nem vettek részt Portugáliában a végrehajtó hatalomban. Noha az én politikai hátterem más, mint az, amely a jelenlegi parlamenti többséget alkotja. A portugálok, az összes portugál elnökeként úgy vélem, hogy alapvető fontosságú az, hogy ne dramatizáljuk a helyzetet, segítsük a sebek begyógyulását és konszenzust alakítsunk ki. Tisztelt képviselők, az üzenetem ezért egyértelmű. Stabilitásra van szükség, el kell vetnünk a politikai válságokat és a gazdasági, szociális kérdéseket kell előtérbe helyeznünk, széleskörű konvergenciát kell kialakítanunk, és meg kell erősítenünk a pénzügyi rendszert, amely szempontjából egy a közelmúltban tett lépés egy jó jel. Fontos végrehajtani az administratív igazságügyi reformokat, a vállalatok feltőkésítését, valamint a szociális kohéziót. És őszintén azt kívánom, hogy ez sikerre vezessen, noha nagyon nehéz ez az út, amelynek során összhangba kell hozni a pénzügyi fegyelmet a szociális kérdésekkel, a növekedést kell támogatnunk, valamint a belső piac dinamizmusát. Elnök úr, tisztelt képviselők! javíthatatlan az Európában való meggyőződésem. Az az Európa, amelyről álmodom, és amelyről a legtöbb portugál is álmodik, új kihívásokkal áll szemben, amelyek jóval bonyolultabbak, mint azok, amelyekkel a múltban volt kénytelen szembenézni. Ők azok, akik most azt mondják, hogy nincs időnk habozni vagy tétovázni. Az unió jövőjéről el kell gondolkodnunk, és új életet kell vinnünk egy olyan modellben, amely lehetővé tette Európa számára, hogy kialakítsa a béke és a jólét egy hosszú időszakát, amely korábban ismeretlen volt és példátlan. Éppen ezért az idegen gyűlölő magatartásoktól el kell határolódnunk, a túlzott nacionalizmusoktól el kell ítélnünk, el kell utasítanunk az értelmetlen sovinizmusokat, a korábban ismert elszigetelődést. Ez már önmagában véve is egy óriási örökség, amelyet mindenképpen fel kell vállalnunk. Az Európai Unióról való eszmecsere vita során szembe kell néznünk a jelen kihívásaival, állandó párbeszédre kell törekednünk az európai állampolgárokkal, tiszteletben kell tartanunk a legitim törekvéseiket, azt, hogy a biztonság, a szabadság és az igazság érvényesülésének térségében kívánnak élni, amelyet a növekedés, a szolidaritás, a jólét fémjelez. Éppen ezért az is fontos, hogy az európai és nemzeti politikai vezetők figyelembe vegyék ezen törekvéseket, és tartsák szem előtt azon szándékokat, amelyeket a demokratikus társadalmak juttattak kifejezésre. Ez pedig egy fokozottabb európai párbeszédet és a polgárokhoz való közelítést teszi szükségessé. Az az Európa, amiről én álmodok, továbbra is egységes és szolidáris akar lenni a határok belül és azokon túl is be akarja fogadni az ideérkezőket, és azt kívánja, hogy senki se vándoroljon ki Európából. Mindig közös megoldásokat akar keresni ez az Európa. A szomszédos országokban tomboló háborúk társadalmi hatásaival szemben, gondolok itt a menekültválságra is, Portugália tekintetben példa mutató volt. Ugyanis Portugália volt az egyik fő európai ország, amely késznek mutatkozott arra, hogy befogadja, integrálja a menekülteket a portugál társadalomba. Situação esta. Ez a helyzet azt is megköveteli, hogy ne feledkezzünk meg a mögöttes okokról, pusztán azért, mert rövidtávú megállapodásokat kötünk, és amelyekről reméljük, hogy senki sem fogja ezeket majd megkérdőjelezni, és ne bizonyuljanak elégtelennek. Európa már sokszor legyőzte a barbárságot, a totalitarizmus, most is meg fog tudni küzdeni a vallási fanatizmus, a politikai fanatizmus, illetve a terrorizmus fenyegetésével Éppen ezért szolidárisnak kell lennie a drámai helyzetekkel szemben. A merényleteket minden körülmények között, feltételek nélkül el kell ítélnünk. És itt ismételten szeretném kifejezni szolidaritásomat Franciaországgal és Belgiummal. Az, az az Európa, amelyről én álmodom, olyan politikai szerepre törekszik, amely arányos a gazdasági súlyával. Ehhez pedig arra van szükség, hogy a hangját jobban hallassa, és olyan egyetemes ügyek élére álljon, mint például a pénzügyi átláthatóság, és a demokratikus intézmények együttműködésére van szükség, és a környezetvédelmi igazság ügyének élére is kell, hogy álljon. Nyomon kell kövesse a, társ, a, a tudományos, technikai, gazdasági, társadalmi és kulturális változásokat. Európa ismét a maga oldalára kell, hogy állítsa a népeket, a fiatalokat, a választópolgárokat, azok, akik szakmájukat feladni kényszerültek, egy olyan ügy támogat, úgyhöz kell támogatásukat megszerezni, amely szembe kell szálljon a növekvő pessimizmussal. Az Európa, amelyről én álmodom, nem áll egyedül, nagyon sokan álmodnak egy ilyen Európáról. Egy olyan Európáról, amely a szabadság, az igazság, a demokrácia, a szolidaritás, az átláthatóság projektjét viszi előbbre az az Európa, erről én álmodom, azt látja, hogy Portugália ezen küzdelem élére áll, és optimista, máskülönben már megszűnik Európa lenni, és nem lesz a jövő jelképe. Az Európa, amelyről én álmodom, emlékezik arra, hogy Portugália mit vitt és mit hozott más kontinensekről, mit vett át más kultúráktól és civilizációktól, és ami annyira gazdagít mindannyiunkat. Az a Portugália, amelyet én magammal hoztam ma, átkelt az óceánokon, eljutott messzi földekre, de sohasem felejtette el azt, hogy hova tartozik. Homérosz, Shakespeare, Goethe, Proust, Cervantes, Dante, Joyce, Strindberg, Kundera, Kafka, Simborska és Pessoa földjéhez és mások földjéhez is tartozik. Mi európaiak vagyunk, és mindig is európaiak leszünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr, azt hiszem ehhez nem kell többet hozzátennem. Köszönöm a tisztelt kollégáknak is. Sok sikert kívánunk most a szavazáshoz. Ön, elnök úr, itt bármikor szívesen látott vendég. Engedjék meg, hogy hozzátegyem, hogy ez az ön által elmondott beszéd biztatja mindazokat, akik önhöz hasonlóan gondolkodnak, és ez itt a túlnyomó többség. Köszönöm. chiede la parola? Michael. Michael. Buongiorno. Üdvözlöm Önöket, kedves kollégák! Kezdjük a szavazást. De Fágol képviselő kér szót, parancsoljon. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ta parlament je 17. decembra lani sprejel resolucijo. Hölgyeim és Uraim, ez a parlament tavaly december 17-én egy állásfoglalást fogadott el az emberi jogok témájában. A 78. fejezet ezen állásfoglalás kapcsán a Sahel térségében élő emberek jogainak tiszteletben tartását követelte. Most fiatalok Marokkóban éjségsztrájkot kezdtek, ugyanis Marokkóban jogtalanul ítélték el őket. A tanács és a bizottság elnökéhez fordulok, hogy a marokkói hatóságokkal vegyék fel a kapcsolatot, és adják át neki a parlament követelését annak érdekében, hogy a fogvatartottakat helyezik szabadlábra, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Jó, kezdjük a szavazást, de először két közleménnyel szeretnék élni. Március 10-én Bey képviselővel kapcsolatban löppen szavazásra kapcsolatban volt egy kifogás, és Bey képviselővel kapcsolatban Schulz elnök úr százszázalékosan egyhangúan megerősítette, hogy teljes mértékben megfelelő volt a döntés,